és a képviselők több mint 30%-a nő, soha nem volt még ilyen magas a hölgy kollégák aránya. ...170 millió választó vett részt a választásokon, és azzal a célral tette ezt, hogy az új kontinenst újra egyesítsük, az újraegyesítést megerősítsük. Az Európai Unió értékeken alapul, a szabadság, a demokrácia, a béke elvein, ezek cselekvésünknek, fellépésünknek alapelvei. Szolidaritás köt minket össze. Kérem a kollégákat arra, hogy a jövőben is mindig méltósággal nyilvánuljanak meg, és az ellenkező ellentétes véleményeket képviselőket is becsüljék meg. Csak az ilyen összetartás segítheti a parlament sikeres működését. Emlékeztetem önöket arra, hogy a leköszönő elnöknek más feladata a mai napon nem lehet, mint az új elnök megválasztatása. Semmilyen más napirendi pont nem is javasolható. Közlöm tovább önökkel, hogy a következő frakciók jelezték megalakulási szándékukat. Az Európai Néppárt, a kereszténydemokraták, a szocialisták és demokraták haladó szövetsége, amely SD rövidítésre hallgat angolul. Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért, az